Merci. Wir beginnen. Ich äh, weiß jetzt nicht, welche... Nem tudom, hogy milyen sorrendben kezdjünk. Nagyon érdekes vendégeink vannak. Helga Novotny professzor, aki az Európai Kutatási Tanács elnöke, remélem, hogy jól mondom, Yves Menior, aki pedig a kutatási tanács elnöke, és Jack Meti úr, aki az ERC végrehajtó ügynökségről fog még egy kiegészítő előadást tartani. Remélem, hogy mindenkinek sikerült a címét, rangját is jól elmondani, és nem tudom, hogy ki kezdi, milyen sorrendben. A professzor asszony jó rendben van, ő az újonnan megválasztott elnök egyébként, és nagyon örülünk annak, hogy Novotny professzorasszony ma itt van, persze a többieknek is ugyanígy örülünk, és így tájékozódhatunk egy kicsit arról, hogy mi is történik az ERC berkeiben. Öné a szó, Novotny asszony. Igen, tisztelt elnök úr, az ITRE szakbizottság tisztelt tagjai, hölgyeim és uraim. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehettek, lehetek. Az utolsó alkalom, amikor itt voltam, még akkor volt, mielőtt az ERC elkezdte a munkáját, azóta jelentős előrelépés történt, és nagyon hálás vagyok azért, hogy meghívtak minket, és megtartatjuk ezeket az előadásokat. Röviden vissza tekintettem, megnéztem arra, a, a, megvizsgáltam azt, hogy mi történt, mióta az RC megalakult. És most szeretnék önökkel arról beszélgetni, hogy mire van még szükség ahhoz, hogy az ERC-t tudjuk konszolidálni, és valóban egy olyan világszínvonalú finanszírozó ügynökségé váljon, ennek szeretnénk látni. Eddig sikertörténet az ERC története. Nem csak én mondom ezt, hanem fantasztikus reagálás, reakciók érkeztek a tudományos közösségtől, az EMA részéről és más tudományos körökből is. Az ERC paradigma, hogyan ezt hívni szeretjük, különösen úgy írható le, hogy először próbáljuk Európában a legjobb egyéni kutatókat támogatni. Korábban a határon átnyúló kutatásban csak nemzeti szinten, szinten volt ilyen támogatás, pályázati támogatás, most ez közösségi szintű lesz. És a fiatal kutatók korai függetlenedését segítjük ezekkel a pályázati úton elnyert pénzekkel. Mert félünk attól, hogy sok fiatal európai kutatót máskülönben elveszítünk, gyakran elmennek az USA-ba, és nem térnek vissza, mert azt mondják, és igazuk van, hogy az USA jobb lehetőségeket kínál nekik arra, hogy már korán függetleníthessék magukat. Jobb a helyzet, mint Európában. Meg akarjuk őrizni a legjobbakat, szeretnénk, ha visszatérnének, és szeretnénk, hogy Európa vonzóvá válna a számukra, és szívesen dolgoznának itt. A technológiai fejlesztés kapcsán meg vagyunk győződve arról, hogy az innovációhoz nagymértékben hozzájárulnak majd ezek a kutatók. Az IRC-nél már most is látjuk, hogy sikerült új standardokat megszabni az értékeléshez. Csak egy példát, hogy mutassak, a Science utolsó számában a lengyel értékelési rendszert eh, most már az ERC alapján modellezik. És az értékelési módszereket eh, most már reméljük egész Európában el tudjuk terjeszteni a mi standardjaink alapján. Most először egy igazi eh, verseny indult az Európai Egyetemek között. A rektorok, amikor találkoznak, Többek között arról szoktak beszélni, hogy hány ERC pályázatot nyertek. És ez egy nagyon egészséges verseny az egyetemek között. Most már több mint ezer pályázat zárult le. Fiatal kutatók és kicsit idősebb kutatók is most már egy egyedülálló európai tudományos közösséget kezdenek formálni és kialakítani. A határon átnyúló kutatások, tudományos publikációk kapcsán jelentős eredményeket értünk el. És sikeres volt az is, hogy sok ország kezdte el a saját forrásait is felhasználni fiatal kutatóknak, támogatásodnak, olyanoknak, akiket mi nem tudtunk támogatni, de az interjún átmentek, csak a forrás szűkösség miatt nem tudtak tőlünk támogatást kapni. Most röviden a legnagyobb kihívásokkal szeretnék foglalkozni, hiszen ez is a 2020-as stratégia részét jelenti. A hatalon átnyúló kutatás kérdését most ezeknek a nagy kihívásoknak a tükrében vizsgálnám. Elég sok még a bizonytalanság a határkutatás tekintetében, de a tudomány története azt mutatja, hogy nagyon sokszor az eredmények váratlanok, nem lehet előre megtervezni őket, és csak az interdisziplináris kutatás eh, mentén eh, sikerül előrelépni. Sok eh, kutatási kapacitást szeretnénk kiépíteni, és a lentről felfelé a bottom-up megközelítés alapján szeretnénk eljárni. Ennek a kutatásnak a kapcsán nagyon világos célokat kell kitőznünk, de biztosíthatom önöket, hogy azok a tudósok, akikkel mi dolgozunk, nagyon is ismerik a társadalmi problémákat, nyitottak erre, és társadalmi kérdéseket is integrálni próbálnak a kutatásokba. Rövid kitekintés a jövőbe. Szeretnénk továbbra is kiváló emberekbe beruházni, hiszen az emberek, az egyének azok, akiknek a legjobb gondolatai vannak, és akik segítenek majd az előre lépésben. Megváltoztattuk az úgynevezett konszolidált kutatás élet korát, tehát a PhD fokozat megszerzése után 12 év után tekintjük már a tudósokat ebben a kategóriába tartozódnak, konszolidált és magasabb szintű pályán mozgó tudósoknak. Beszélünk, és vitatkozunk arról is, hogy nem kellene ilyen irányba elmozdulnunk, ami eh, a környezet eh, létesítése felé mutat. Azaz eh, megfelelő termő talajt kell teremteni a kutatásnak, ahol, ahol indulhatnak a kutatók és szeretnénk a világon zajló tudományos munkában Európa szerepét eh, erősíteni. Eddig ugye a tudomány kérdéséről beszéltem, most eh, szeretnék rátérni az adminisztratív ügyekre. Itt nagyon őszintének kell lennem, nem eh, volt itt annyira zöggenőmentes az elmúlt időszak, mint ahogy szerettünk volna. Most már talán a gyerekkorból áttérünk a felnőtt korba, de az átmenet, amikor a végrehajtó ügynökség már valóban létrehozott struktúrák alapján elkezd működni, Nos, ez egy elég fájdalmas időszak volt, ez az átmeneti időszak, és ez az egyik ok annak, amiért a végrehajtó ügynökség a one size fits all alapján működik, de hát ez igazából a határkutatás a Frontier Research számára nem jó recept. 2009. júliusában, kicsit a vártnál később indult a munka. És itt szembesültünk azzal, hogy két kultúra találkozott egymással, a tudomány kultúrája, ami a bizalomra épül, és a bürokrácia kultúrája, amely az ellenőrzésre épül. Természetesen az elszámoltathatóságra, az ellenőrzésre szükség van, és azt nyilván önök is érzik, hogy azért a múltban így a kultúrák ütköztek egymással. Ezért is nagy érdem, hogy sikerült konszolidálnunk a helyzetet. Ív Meti beszél majd a félidős értékelés eredményeiről. Az egyik ok, mindennek az, hogy az irány, a kormány vagy irányítási struktúra még igaza, igazából nem alakult ki. Egyrészt van a tudományos tanács, amely a tudományos stratégiáért felelős, azt alakítja ki, és ebből a szempontból teljesen autonómok vagyunk, senki soha nem próbált meg minket befolyásolni. Viszont a feltételezésünk az, hogy a tudományos stratégiát teljesen külön lehet választani a bürokráciától, és ez a gyakorlatban már nem működik. Az adminisztráció, a bürokrácia és a tudományos stratégia sokkal szorosabban kapcsolódik egymáshoz, mint amit akkor terveztünk, amikor eh, létrejött az ERC. A tudományos tanács, bár ugye ez a feladata, hogy kialakítsa a tudományos stratégiát, nem rendelkezik jogi státusszal, ami időnként problémát okoz. A végrehajtó ügynökséghez fűződő kapcsolatok, és itt Jacques Metjére és munkatársaira kell gondolnunk, azért volt harmonikus, mert a személyek, akik ezt működtetik, azzá tették. De maga a struktúra nagyon sebezhető, mert túlzottan függ a minőség attól, hogy milyenek azok az emberek, akik a struktúra részei. A jelenlegi főigazgatósághoz fűződő kapcsolatok, vagy interfész sem konszolidálódott még. Megnézve a félidős felülvizsgálat ajánlásait, megpróbáltuk eh, tehát eh, összefésülni a tudományos és administratív struktúrákat, eh, folyik a toborzás a bizottsági ajánlásai alapján, megpróbáljuk megtalálni azt az igazgatót, aki a végrehajtó ügynökség igazgatója lesz. Tudósra gondolunk, aki hatalmas igazgatási tapasztalattal is rendelkezik. Most zajlik éppen ennek a személynek a megkeresése. Tisztáznunk kell azt is, hogy a tudományos tanácsnak mi legyen a szerepe, azután ilyen, eh, ezeket a kapcsolatokat eh, nem olyan könnyű eh, leegyszerűsíteni, vagy áramvonalasítani. Megvalósítottuk a közép vagy félidős felülvizsgálati bizottság ajánlásait, és a panel, tudományos panel tagjainak a felvételje eljárása most folyik. Ez is egy elég érzékeny kérdés volt, és sikerült már elégre, eléggé jól előre lépnünk. A bizottság ajánlásait megvalósítva most megpróbáljuk újra definiálni a végrehajtó ügynökség, a tudományos tanács és a főigazgatóság kapcsolatát. Létrehoztunk állandó bizottságokat, az ERC igazgatósága hatásköreit meghatároztuk, sikerült biztosítani azt, hogy a tudományos tanács hozzáférhessen adatokhoz. Ez mind fontos elem, ami segít minket a felhatalmazásunknak való megfelelésben. Azért dolgozunk, hogy az ellenőrzés kultúrája felől el jussunk a bizalom kultúrája felé. Persze természetesen tiszteletben tartjuk az elszámoltathatóság elvét, és a következő költségvetési rendelet felülvizsgálatakor eh, kell, hogy konkrétan is megszülessenek el rendeletek a eh, határkutatás számára. Már most is működtetünk egy nagy rendszert, aminek az alapja egy szerződés. És nem éppen könnyű a kutatóknak és az intézményeiknek eljutatni ezt a pénzügyi támogatást. Március másodikán a versenyképességi tanács ülésén a tanács jóvá hagyta az összes ajánlást, amelyet a félidős felülvizsgálatot végző bizottság előterjesztett. Egy hézag, egy hiányosság azonban megfigyelhető, és ezt a versenyképességi tanács is észrevette, és éppen ezért jövő júliusban lesz szükség egy újabb felülvizsgálatra, hiszen meg kell vizsgálni azt, hogy azok az intézkedések, amelyeket felvázoltam, tényleg hatékonyak-e, elég robosztusak-e ahhoz, hogy eredményük képpen sikerüljön olyan módon egyesíteni a tudományos és az administratív oldalt, ahogyan ezt szeretnénk. 2011. júliusában lesz tehát ez az újbóli felülvizsgálat, és meg kell vizsgálnunk, hogy az ajánlások elég testre szabottak-e ahhoz, hogy az ERC azt a struktúrát öltse magára, amire szüksége van. A hetes kutatási keretprogram kapcsán reméljük, hogy az ELC addigra már egy állandósult intézmény lesz. Jelenleg a, csak 2013-ig tart a működése, tehát a hetedik keretprogrammal együtt tervezték az élettartamát, de szeretnénk, hogyha egy sui generis szervezetté válva a saját felhatalmazás alapján dolgozna majd az ERC. És a Lisszaboni szerződés teremt lehetőséget erre a korrekcióra, amennyiben erre szükség lesz. Itt be is fejezném, és köszönöm szépen a figyelmüket. Nagyon szépen köszönöm ezt a rendkívül részletes bemutatást. Azt javasolnám, hogy akkor először hallgassuk meg mind a három előadást. Menei úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves képviselők! Először is azzal kezdeném, hogy jelentéstevőként, szakbizottsági taként milyen tapasztalataim voltak. Először is be kell vallanom, hogy amikor először is létrejött az Európai Kuta- Kutatási Tanács, a kicsit szkeptikusan tekintett az intéz, intézmény jövőjére, ugyanis úgy láttam, hogy ennek az új intézménynek az egyik potenciális gyengesége az értékelés, a felmérés folyamata, tehát a javaslatok értékelése. És ez a szkepticizmusom a megfigyelésemre alapult, hogy mi történt más programokkal, amit az Európai Bizottság kezelt. Ezekről legalább annyit mondhatunk, hogy az értékelés folyamata hát nem is igazán felelt meg annak, ami kívánatos lett volna. A szakbizottság jelentéstevőjeként azért kértek fel, mert akkoriban az Európai Egyetemi Intézet vezetője voltam, és komoly tapasztalataim voltak az európai intézményekkel. Ma pedig ez a hatáskörön megszűnt, szabad ember vagyok. Éppen ezért, amit most el fogok mondani önöknek, ezek a saját személyes véleményemet, és a bizottság véleményét tükrözik, és nem fogok semmit véka alá rejteni, azon félelmemtől vezéreltetve, hogy esetleg ezzel az európai intézményeket sérteném. Néhány héttel, hete, heti és havi elemzés, meghallgatás, vizsgálat után a bizottságon belül néhány nagyon egyértelmű konklúziót tudtunk megfogalmazni. Először is azt, hogy az ECR e egy óriási siker. A korona ékszer tulajdonképpen korona ékszerként tekinthető az Európai Unió kutatási térségében. És hogyha további javításokra vagy fejlesztésekre van szükség, akkor ezek a továbbfejlesztések tulajdonképpen egyfajta világító toronyként szolgálhatnak az európai intézmények számára. Ez a siker teljesen nyilvánvaló, de azt is meg kell mondanom, hogy ez eh, annak ellenére született, tehát annak ellenére, hogy többen komoly energiát és időt fordítottak ezen vállalkozásra. Először is a tudományos közösséget említeném meg. Végezetül megszületett egy olyan program, ami sokkal inkább egy nemzetközi programként működik, és nem pedig egy olyan programként, ami arra kötelezi a tudósokat, hogy együttműködjenek, mégpedig egy meglehetősen mesterséges módon. Itt ez alkalommal most a magánszemélyek kezdeményezésére lett hagyva ez a dolog. És az értékelés folyamata is igen jó volt. A sikert az is alátámasztotta, hogy mindenki elkötelezett volt a megvalósítás mellett, és ez a megvalósítási struktúra megfelelt a nevének, igen lenyűgöző teljesítményt nyújtottak az érintettek, és sikerült minden problémát, nehézséget finomítani, enyhíteni. A harmadik következtetés, amit a vizsgálat során leszűrtünk, az az, hogy a siker ellenére azonban megfigyelhető volt némi frusztráció és bizonyos korlátok is jelentkeztek, mégpedig több okból. Ha a vizsgálatot lefolytatót megkérjük, hogy igazolja saját létjogosultságát, identitását, és töltsön ki egy sor rendkívül bonyolult nyomtatványt anélkül, hogy ezért fizetnének neki, miért várhatjuk el tőle, hogy ezt megtegye? Hiszen ő tőle azt várjuk el, hogy ingyen dolgozzon, a vizsgálat során, és közben pedig olyan kötelezettségeket rovunk rá, ami pusztán csak a bürokráciát szolgálja, és nem a lényeget. Ez a tudományos kutatási rendszer tehát a kutatók értékelésére épül, és ez megalapozottabb, mint a javaslat kezdeményezőjé. annak érdekében, hogy a legjobb, legjobb ellenőröket vagy értékelőket meg tudjuk nyerni, nagyon fontos, hogy ők a tudományos közösséget képviseljék, még akkor is, hogyha ingyen tevékenykednek. Ha végig olvassuk, elsősorban a nem európai tudósok megállapításait, megjegyzéseit, akkor igencsak döbbenetes vagy felháborító eredményeket kapunk. A harmadik következtetés keretében azt is megállapítottuk, hogy a struktúra nem kielégítő. Egyrészt az ECR-nek van egy főtitkára, másrészt pedig a megfelelő megvalósítási struktúrának az igazgatója, illetve kutatási igazgatója. Itt nem arról van szó, hogy nem, ők nem akartak együttműködni, de ez a kettős irányítási rendszer nem igazán működött tökéletesen strukturális okok miatt. Tehát mi azt javasolnánk, hogy ezt a két funkciót ötvözni kéne, egyesíteni kéne. És nem elegendő ezt a két funkciót egy személyben ötvözni ahhoz, hogy a reform sikeres legyen. Jó lenne az is, hogyha egy inkrementális, növekményes vagy fokozatos reformot választanánk, nem pedig egy radikális reformot. Mert tudjuk, hogy itt is legalább két-három évbe telik a vita, minden megfontolás mérlegelése. A reform sikere nem csak az új struktúrákon múlik, hanem azon is, hogy milyen szellemben valósulnak meg ezek a reformok. Végezetül pedig megállapítottuk azt is, hogy meg vagyunk győződve a sikerről, ugyanakkor a struktúra eléggé törékeny. Ami pedig a cél és az eszközök közötti viszonyból fakad. Mi a cél? A célunk az, hogy ösztönözzük a határkutatást és az innovatív kutatást, az eszköz, az administratív eszközök pedig rendkívül merevek, nehézkesek és bürokratikusak. Úgyhogy ezt az ellentmondást meg kell próbálnunk feloldani. És még egy személyes megjegyzésem lenne, én ígértem, hogy őszintén fogok szólni. Az ECR nem jelent kivételt, ami a kutatás irányítását illeti az európai intézmények részéről. Az ECR tulajdonképpen a legjobb példája egy nem kielégítő rendszernek a folyamat bürokratikus volta miatt, és ami elsősorban a pénzügyi szabályok eredménye. Ezek a pénzügyi szabályozások a bizalom hiányra épülnek. Mindenkit a gyanú lengi körül, mindenkit bűnözőnek, a csalónak tekintenek, és nem alakult ki az értékelés, a felmérés kultúrája. Én egyetemi emberként többször hallom, tízszer, húszszor évente. És engem nem mint tudományos testületet vagy intézményt értékeltek. Tehát először is, mint ahogy már említettem, az átalakításnak fokozatos módját kell választani, másrészt pedig meg kell őrizni az ECR lényegét, nevezetesen az autonómiát, a függetlenségét, és nagyon fontos, hogy ne legyen semmiféle kapcsolat a kutatási javaslatok és a finanszírozási megfontolások között, ami a végrehajtó ügynökséget illeti. A tervek szerint a kiválasztó bizottság majd egy elismert tudóst fog megválasztani, akinek egyben jó vezetőnek is kell lennie, mert igen komoly kihívásokkal kell szembenézni. Ezen kívül sokkal felhasználó barátabbá kívánjuk tenni a szabályokat. Elsősorban az, ele, a, az értékelők és a szakértői csoport tagjai számára. Hiszen ez egy kulcsfontosságú eleme annak, hogy az új intézmény magas színvonalon működjön. A kiválasztást és az irányítást szeretnénk azáltal is javítani, hogy nyilvánossá tesszük az adatbázist. Megpróbáljuk majd a szerződéseket, az ösztöndíjakat kell kötendő szerződéseket is nyilvánosságra hozni, Az Európai Bizottság szerződések révén finanszírozza a kutatást, ami egy teljesen abszurd dolog. Ezt át kell alakítani egy általány finanszírozássá. Még egyszer hangsúlyoznám a bizalom fontosságát, a bizalomhiány eloszlatását, illetve az ellenőrzések háttérbe helyezését, mert ezzel egészen szörnyű helyzet alakulhat ki. A hetes keretprogram keretében azért nem pályáztunk, mert annyira bonyolult. És az Európai Uniót a tudományos körök meglehetősen negatívan nézik, negatívan ítélik meg. ami a finanszírozási nagyvonalúságot illeti. Tehát reméljük, hogy ez a jelentés megvalósul. Én bízom benne, hogy megvalósul. Potosnik biztos úr, bízom benne minden tőle telhetőt el fog ennek érdekében követni. Másodszorban pedig örülök annak is, hogy az értékelése két év múlva kerül sor, hiszen ezeket az intézeteket nem hagyhatjuk, hogy egy rutin működésbe sodródjanak. Tehát nagyon üdvözlendő, és nagyon fontos lesz ez a két évben belüli értékelés. Végezetül pedig próbáljuk meg ezt a fokozatos stratégiát. Ha azonban nem válik be, akkor ezen túl kell lépni, hiszen Európának mindenféleképpen szüksége van egy olyan határkutatással foglalkozó intézményre, ami megfelel, hasonló az amerikaihoz. Elias Rooney egy algériai származású, a francia kultúrában felnőtt kutató, aki komoly tapasztalatokra tett szert az Egyesült Államokban. Ő kezelt egy olyan alapítványt, ami 20-szor nagyobb, mint az ECR, és egyszerűen nem hitt a szemének, amikor megnézte ennek a központnak a szervezetét. Ő teljesen elkötelezett amellett, hogy Európának egy az amerikaihoz hasonló fontos szervezetre van szüksége, de ahogy a brit barátaink mondják, az ördög a részletekben rejlik. És lehetnek szárnyaló elképzeléseink és célkitűzéseink, háromszor, négyszeres finanszírozási forrásaink, de hogyha nincs megfelelő szervezet, akkor kudarcot fogunk vallani, és ez szerintem a döntő. Az ECR-t jelenleg egy végrehajtó ügynökség irányítja, ez rendben van, feltéve, hogy ő kellő autonómiával rendelkezik. Ha ez a végrehajtó ügynökség pusztán a, egy további tagja egy óriási bürokráciának, akkor akár el is feledkezhetünk róla. Ugyanis arra kell törekednünk, hogy az ECR nemzetközi szinten is kivívja az elismerést. És most pedig le is zárnám, hiszen most egy parlamentben vagyunk, egy politikai intézményben amelyet egy viszonylag rövid időre választottak. És gondolom, hogy önök sem holnap várják az eredményt, hanem azért belátható, belátható jövőn belül. Ugyanakkor az ilyen intézményeknek meghatározott időre van szükségük további jogszabályok bevezetésére. Ez az intézmény tehát egy termékeny talajként kell, hogy működjön. Az eredmények lehet, hogy nem az elkövetkezendő 3-4-5 évben jelentkeznek. Tisztában kell lennünk, hogy amikor határkutatásról beszélünk, akkor mindig hosszú távról beszélünk. Ez egy hosszú távú befektetés, és ez határozza meg az ECR sikerét is. Én bízom benne, hogy most hogy ez az intézmény létrejött, a jövőben csak tovább javulhat és fejlődhet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm ezt az egyértelmű, precíz meg, beszámolót, és szerintem ez egy nagyon jó alapot szolgál a vitánk számára. És akkor most utolsóként Metti úrnak adom meg a szót, és aztán a képviselő kollégáké a szó. Meti úr, öné a szó. Thank you, Mr. President. I'm just... Köszönöm szépen, elnök úr. Betöltöm az előadásom. Maybe I will need some help from uh, your assistant és ehhez szük, segítségre lesz szükségem. Yeah, yeah, I'm trying to. Sometimes there are problems that only for and problems are there to be solved. Hát mindig problémám van a, ezekkel, de ezek puha problémák csak. Kicsik. Oké. Okay. Merci. Nagyon köszönöm. Jó estét, jó napot kívánok mindenkinek. Nagy örömmel vagyok itt több oknál fogva is. A parlament a, megszavazta a CNC-t, a társ döntéshozóként, és emlékszem a néhány évvel ezelőtti eh, szavazásra is, és eh, éppen ezért költségvetési hatásra, hatóságként beszámolási kötelezettségem van a parlament iránt, önöktől függ a költségvetésünk, tehát közvetlen a jelentéstevési kötelezettség. Néhány ünneveletet szeretnék csak önök felé közvetíteni. Először is, hogy megismételjem kollégáimat, és elmondjam, hogy az ERC siker kiváló a az indulás még fiatal a szervezet, de a kezdet az kiváló. A második dolog. A struktúra tulajdonképpen befektetés 7,5 milliárd euró van ebben, és az ügynökségünk szlógenje az az, hogy jobban, gyorsabban és olcsóbban. És majd el is mondom, hogy ez mit is jelent. Az ERC ezen kívül, és ez a harmadik üzenetem, az európai kutatás terén a változást képviseli. Néhány tényt és számokat az ügynökségről, munkájáról, és szeretném néhány példával bemutatni a tevékenységét. Ugyan még korai lenne, de biztosak vagyunk abban, hogy ígéretesek az eredményeink. Aztán az ügynökségről, az ajánlásokról szólnék, ahogy az előttem szóló azt említette, és utána elmondanám, hogy melyek a legfontosabb célkitűzések 2010-re. Nézzük először tehát a jogi felépítés. Mi tulajdonképpen a, a főigazgatóság mimikrímája vagyunk. Mm, én állok az élen, e, ez alatt áll egy igazgatói testület, menedzsment csapat, az ügynökség munkáját segíti az alattuk álló irányító szervezet. Semmi forradalmi nincs ebben, de három év működést követően már 20 nemzetiséget képviselünk, és ez nagyon fontos 20 nemzetet, hiszen a kulturális sokrétűséget is fontosnak tartjuk tükrözködni. A nemek szerinti megállap, ö, megoszlásra igen büszkék vagyunk, egyharmad férfi és kétharmad nő az alkalmazotti arány, ez üdvözlendő és új. A, a magasabb szinten lévő vezetők elkötelezettek a kutatás iránt, mint egy 45 PhD végzettségűből választottunk, és azért volt ez fontos, mert megfelelő kompetenciára, képességre volt szükség a programunk, programok nyomon követéséről. A következő az alkalmazottaknak az alakulása nulláról indultunk, ugye, és igen gyorsan élvez, élvezzük már azt, hogy 287 alkalmazottunk van. Ez viszonylag még kicsinek tekinthető, de még növekvő szakban vagyunk, 2013-ban 380 körül leszünk. Látható a következő ábrán, a, ezen az ábrán, hogy alapvetően szerződéses munkatársakkal dolgozunk, adminisztratív feladatok, kisegít, illetve támogató munka, az átmeneti alkalmaz az átmeneti időszakra, vagy meghatározott időre szóló szerződéssel a, a tartalmi munkával foglalkozók dolgoznak. Jó hír, hogy a programokat speciális formában valósítjuk meg. A költségvetési boríték 3,5%-ánál is kevesebbet fordítunk administratív kiadásokra. Tehát ezt úgy is lehet mondani, hogy tulajdonképpen megtakarítunk az administratív területeken, és ezt a kutatás felé vezetjük át. Ezt igen pozitív vonásnak tekinthetjük. Érdekes a következő ábrán az is talán, hogy a bérek, az bérlés, informatika, a költségek, mint Eh, mintegy 85%-át teszi ki, ez nem meglepetés. Nézzük az értékelési folyamatot. Az e- e- kiváló osztályú értékelési rendszerünk van, eh, szerencsére a tanács, eh, a hála a tanácsnak, de nem csak, hogy a nagy kihívás, nem csak, hogy a, a nagy volumenek jelentik a nagy kihívást, hanem kiváló minőséget is biztosítanunk kell a mintegy 19 ezer értékelést végeztünk három év alatt, ez hatékonynak lehet mondani. Mintegy ezer panel tagot neveztünk ki, ez rendkívül fontos tulajdonképpen az ERC hitelességének az alapja, hiszen a, a hitelesség az a kiváló értékelési rendszerrel kap, kapcsolható össze. És vannak úgynevezett külső vagy munkatársak, akiket egy-egy projektre, amikor szükség van, ráállíthatunk. A, az ügynökségünk a világ minden részéről tud embereket felvenni, Európán kívülről is értékelőket a paneltagok közé. Ennek több pozitívuma is van. Egyrészt egyfajta semlegességet biztosít, másrészt pedig azt, hogy az ERC a világon a lehető legjobb munkát végezze. Kicsit anekdotikus, de több panel tagunk Nobel-díjas is. Ez önmagában már érdekes a munka, munkába való bekapcsolódás során. Az értékelés eredményeit, ha megnézzük, akkor már tíz tagállam az, akit meg kell találjunk. De ez azt jelenti, hogyha az értékelést elvégezzük, akkor meg kell találni ezeket a megfelelő, kiváló ERC eredményeket elért embereket, hogy megfelelő jutalommal részesülhessenek, természetesen az ERC-hez hasonló rendszer az másút is működik, mi a, az elveket vi, vizsgáljuk csak. To give you an example of sort of analysis you... Néhány példát hadd mondjak arra, hogy milyen elemzéseket lehet végezni. Ez az egyik a fiatal pálya elején álló kutatók végezték a mobilitásról például. Baloldalt nagyon érdekes a brit oszlop, a, a francia zászlóra hajazó oszlop a nem brit állampolgárok, akik Nagy-Britániába mentek dolgozni a brit állampolgárok barnával jelzettek. Itt látható, hogy milyen az arány Svájcnál, kicsit jobbra, szintén látható, hogy milyen nagy vonzerővel rendelkezik külföldi, külföldről érkező munkavállalóknál. Belgium ezzel ellentétben sokkal inkább lokális munkaerőre épít de az önelemzés az ilyen, az ilyen elemzés alapján a különböző politikákat is ki lehet építeni. Csak hogy megérezzék, megízleljék a vonzerőt, a következő ábrán azt látják, hogy hányan jelentkeztek az Európai Unión kívülről még igen szerény a szám, csak 5%-a a, a, az értékelteknek, illetve a, az átvetteknek nem európai, de nagyon sokan repatriálnak. A siker és az egyetemi végzettség sikere azt is jelenteni, hogy egyre többen jönnek fejlődő országokból, fontos országokból, mint Kína, India és Brazília is. Nézzünk néhány számot. A 2010-es költségvetés az 1,2 milliárd euró volt. Ez a kutatási főigazgatóságon belül a legnagyobb költségvetési sor, és évente 250 millióval növekszik. Nagyon sok már 900 ösztöndíjat, támogatást írtunk alá, 600, további 600-at fogunk idén. Nézzük, hogy hogyan irányítjuk mindezt. E, az összehasonlítás érdekében hadd mutassam meg a következő ábrát. Az Egyesült Államok talán nagyon jó összehasonlítási, viszonyítási alap. Ott a pályázók 70%-át táj, 6 hónapon belül tájékoztatják a pályázat eredményéről. Nálunk szinte azonnal az NSF az első sor utána a mi pályázataink eredményei. Még nem vagyunk egészen ott, de nagyon közel. Az azt jelenti, hogy ugyanabban a kupában küzdünk mi is, vagy versenyzünk, és ezt fontosnak tartunk. Nagyon fontos a, a ráfordítandó idő és a, az ösztöndíj ideje. Száz százalékban időben fizetjük nem csak az előfinanszírozást, hanem az időközi kifizetéseket is száz százalékban időben. Ez tulajdonképpen az ERC munkájának az eredményének tudható be. Mennyi professzor emlék, említette, milyen nehézségek vannak az értékelésekkel kapcsolatban. Az Egyesült Államokban nagyon sok pályázatnál hónapokba telik, mire a, a kifizetése sor kerül, na, mi viszont 17 napon belül, átlag 17 napon belül tesszük ez meg, ami remek eredmény. Nézzünk megint néhány példát a munkánkra. Két projektet mutatnék be. Az energia terén van mindkettő, ez egy nagy kihívás ugyanis. Az első a napelem. A probléma a napelemekkel, mint önök is tudják, a hatékonyság. A különböző funkciók vegyülhetnek, és az alkalmazott anyagok is problémát jelentenek. Ez a, a projekt Svájcban Svájcból indult, a fény és a hő átvitelt vizsgálta, és a cél az volt, hogy 11-ről 14 százalékra e, emeljék a napelem konverziós hatékonyságát. A másik példa a, szintén az ellen, e, energia, a hidrogén, mint üzemanyag lehetősége. A projekt Izraelben valósult meg olyan mechanizmusokkal, amelyel a meghatározott vegyi anyagokat és a fény fényt alkalmazzák a kísérletben. Nos, nem mennék további részletekbe, a, sem a projektekkel, sem pedig az ajánlásokkal kapcsolatban, hiszen nagyon sokat hallottunk erről az, az előttem elhangzott előadásokban. A bizottság jelentése elismeri a munka minőségét, mi ezért hálásak vagyunk a csapatnak is. Tehát az ajánlásokkal kapcsolatban teljes az egyetértés. Tavaly októberben egy közleményt adott ki a bizottság a végrehajtandó intézkedések menetrendjére vonatkozóan rövid és hosszú távú intézkedésekre két éves időszakot adtak a változtatásokhoz. A versenyképességi tanács ugyanilyen irányú ajánlásokat fogalmazott meg, ahogy azt hallottuk, tehát alapvetően 2011. júliusára ezeket már el is tudjuk végezni. Melyek a legfontosabb kérdések? Az, e- az egyik az irányítás, amelyet a kollégák ötletszerűnek neveztek. Az ERC főtitkára, az, e- az RCA igazgatója hatáskörével kapcsolatban voltak további irányítási értékelések. Ezeket általában jónak ítélték, de természetesen az eljárásainkat javítani kívánjuk, például a szakértők irányítását és különböző tevékenységeket próbálunk professzionalizálni. Megpróbálunk megfelelően megfelelő formában pénzügyi támogatást is biztosítani a tudományos tanács számára. Ezen kívül tudjuk, hogy egy független azonosító bizottságot kell a megújított tagság érte miatt felállítanunk, és teljes átláthatóságot kívánunk a munkánk során biztosítani, ez magától értetődik. Például a jelentéseink publikusak. Nos, úgy gondolom, hogy az állandó bizottság nagyon hamar amúgy is ellátogat hozzánk, a munkánkat áttekintendő, úgyhogy lesz feladatunk az Európai Unió szabályozói és pénzügyi kultúrája még az úttörő kutatásokhoz nem alkalmazkodott megfelelően, és további egyszerűsítésekre van szükség a kutatás finanszírozásában, egyszerűbb eljárásokra, egyszerűsítés beszámoltathatóság egyensúlya, és a végrehajtó ügynökség struktúráját is hatékonyabbá kell tenni. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a program szempontjából az ERC nem végezte volna jól a dolgát, de azt is látni kell, hogy az ERC több, mint a program, ez egy intézmény. A bizottság javaslatát már éppen ezért is várjuk. Az utolsó ábrámon a 2010-es tennivalók és célkitűzések vannak. Rengeteg ilyen van. A tudományos stratégia kialakítása nagyon komolyan dolgozunk annak érdekében, hogy a tengeren túra is elérjünk, új eszközöket dolgozzunk ki, együttműködjünk a nemzeti kutatási szervezetekkel, például az EIT köztes, innovatív szervezetként nagyon fontos lenne. A második dolog a kommunikáció az ERC végrehajtásának második szakaszában újra. Most hamarosan fogjuk ünnepelni az ezredik díjátadásunkat, és erre egy külön elnökségi díjátadó ünnepséget szervezünk júliusra, és köszönöm a figyelmüket. Darf mich herzlich bedanken. Ich dränge nur ein bisschen, weil wir um 6 Uhr schon wieder. Köszönöm szépen, nagyon örülünk annak. Nagyon örülök, hogy ilyen kiváló vendégeket hívtuk meg, de azért a kollégáknak is lehetőséget adnék a kérdésekre. Nincs semmi bevezető, kikér szót? Ja, már itt vannak előttem a hozzászólók. Kalász úr az első. Elnök úr, két dolog miatt is köszönetet mondok, nem csak azért, mert megadta a szót, hanem azért is, mert nagy megelégedettséggel nyugtázom azt, hogy a program, amelyet szeptemberben meghirdetett, valóban meg fog valósulni, akkor azt mondta, hogy nagyon sok ilyen típusú eszmecsere lesz, és most örömmel látom, hogy ez tényleg így van. Annak is nagyon örülök, hogy Novotni asszonyt itt üdvözölhettük. A professzor asszony az ERC elnöke lett, én korábban én is kutatási, direkt, kutatási igazgató voltam hazámban, Görögországban. És nagyon örülök annak, hogy a tudományos tanács végül is dolgozik, és sikeresen dolgozik. Nem lenne igazságos, hogyha Potofnik úr munkáját nem dicsérnénk, ugyanis neki sikerült megoldani azt, ami nekünk a gazdaságpolitikában nem sikerült. Azaz kezdeményezéseket, különböző területeken tett kezdeményezéseket ő össze tudta fogni. Az ESFRIT azután a mobilitással kapcsolatos kezdeményezést, és most a több struktúra együtt nagyobb dolgokra is képes, a CERN például. Potocsnik úr nagyon sikeres volt ezen a területen, és hálás vagyok neki, ugyanis az Európai Uniónak egy olyan új dimenziót tudott kölcsönözni, ami az úttörő, az új kutatás területén, amivel korábban az Unió nem rendelkezett. Nem légüres térben élünk, elnök úr, ugye az egész világ mozgásban van, és véleményem szerint 2020-ig szóló terveknek, a távlatos terveknek nem tudunk majd megfelelni már 2025-ig is készültek eh, tervek, eh, kutatási projektek, és eh, nem mondhatjuk azt, hogy közeledtünk az Egyesült Államokhoz. Önállítás lenne, ha ezt gondolnánk. Nem tudunk versenyezni az Egyesült Államokban működő rendszerrel, ahol kialakítottak egy háromszöget, a kutatás, az oktatás, az innováció már 50 éve ilyen háromszög formában működik együtt sokkal-sokkal hatékonyabban, mint ahogyan ez nálunk van. Nagyon nagy kár lenne, hogyha Európa 400 év úttörő munka után a kutatás területén most elveszítené ezt a vezető szerepét. 50 éve ugyanis nyilvánvaló, hogy nem tudunk lépést tartani a fejlődéssel. A csúcs közelében vagyunk, de nem egészen a csúcson. Ez egy olyan igazság, amit szembe kell néznünk, ezzel tisztában kell lennünk. Természetesen az is igaz, hogy az Európai Uniónak más a felépítése, a struktúrája és az Egyesült Államokban a most működő struktúrát már jó régen hozták létre. A konkurenciával szembe kell nézni. Az EIT-nek nagyon örülünk, tehát örülünk, hogy létrejött ez az intézet, nagyon jó kutatási eredményeket hoz majd az ott folyó munka. De azért összességében azt mondhatjuk, hogy az USA sokkal jobban áll, és ez ugyanígy igaz a szabadalmak területén is. Egy másik terület, a bürokrácia. Itt is csak egyet tudok érteni azzal, ami elhangzott. Nagyon fontos, hogy a tudományos tanács működésének alapja a kiválóság elve legyen nem szabad persze az embereket megalázni azzal, hogy nehézkes bürokratikus eljárások kon kell keresztül menniük, amikor mindenkiről azt feltételezik kezdetől fogva, hogy biztos, hogy csaló, nem ez nem egyeztethető össze a céljainkkal. Elnök úr, a lehetőségünk volt arra is, hogy a plenáris ülésen sok kollégát meghallgassunk, és két szempontot emeltek ki. E, Európát lealacsonyítja az, hogy a Lisszaboni stratégiát nem sikerült megvalósítani, ez megalázó számunkra. 2020-ig e, terjedő új stratégiában most e, megpróbálunk javítani a helyzeten, és megszületett az a javaslat, hogy a vállalkozó szellemre, az innovációra és a kutatásra koncentráljunk. Úgy gondolom, hogy csak ez a módszer menthet meg minket és tulajdonképpen csak így eh, van lehetőségünk arra, hogy eh, eh, bármit is elérjünk. A svéd elnökség írásos anyagot is készített erről. Kemény versenyben kell megtalálnunk a legeslegjobbakat. Én egy olyan országban élek, ahol talán ezt, ezt is kellene így ilyen élesen el mondanom, de meg vagyok győződve arról, hogy ez az egyetlen lehetséges út. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki ezt a fontos munkát végzi, az, eh, azt, hogy én erőfeszítéseket tett, különösen önnek, elnök úr. Köszönöm, Kavályó képviselő asszony. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretnék eh, gratulálni az Európai Kutatási tanács és eh, az végrehajtó egynökségére levő képviselőjének. Köszönöm, hogy a pán-európai program megvalósításával is eh, ilyen sikeresek voltak a jelenlegi költségvetési rendelet korlátai ellenére. Két kérdést szeretnék feltenni, az egyik inkább eh, adminisztrációval függ össze, a másik tartalmi, a jövőre vonatkozó. Az első kérdésem, megvizsgálták az egyszerűsítés minden lehetőségét. Én azért kérdezem ezt, mert az EIT-vel is mm. behatóan foglalkoztam, és lehet, hogy ott a korábbi tapasztalatok alapján a jelenlegi költségvetési rendelet értelmében sikerült eh, nagyon messzire jutniuk az egyszerűsítésben és az autonómia tekintetében is az EIT irányító testülete sokkal autonóm módon működik, mint az önök tudományos bizottsága. Tervezik azt, hogy további lehetőségeket tárnak fel, további egyszerűsítés érdekében, vagy pedig megvárják, hogy drasztikus változtatásokat hoz majd az új költségvetési rendelet. A második kérdésem inkább tartalmi jellegű. Jack Mete is egyébként említette ezt. Az ERC-nek mi lesz a szerepe, katalizátor szerepe az európai kutatási térségben? Hogyan tud változásokat előmozdítani? Közös programozás lesz-e, vagy legalábbis a pályázatokat közösen választják -e ki a nyerteseket ugyanis sokszor önkéntes a kiválasztás. Tehát vannak olyan pályázatokat, amelyeket kiválasztottak, de nem tudnak már pénzt adni rájuk. A tudományos tanács megvitatja-e azt, hogy hogyan lehet jobban ezt a szerepet intézményesíteni? Tehát hogyan tudnak hozzájárulni az európai kutatási térségben zajló közös kiválasztási folyamathoz. Köszönöm, Maduel asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék mindenek előtt köszönetet mondani önnek a munkához, és ahhoz is, hogy ilyen lelkesen dolgozott ezen a területen, és lehetővé tette számunkra ezt a mai eszmecserét arról, hogy hogyan is működik az ERC. Mindig is azt mondtuk, hogy ez egy különösen fontos projekt a hetedik kutatási keretprogram keretében. Nagyon örülnénk, hogyha még gyakrabban ellátogatnánk hozzánk ez a szakbizottsághoz ilyen vendégek. Azt hiszem, hogy most kezdünk áttekintést kapni már arról is, hogy mit kell javítani, mit kell korrigálni, és így tudjuk majd előkészíteni a nyolcadik keretprogramot. Egy jövővel kapcsolatos kérdéssel szeretnék foglalkozni, legalábbis egy a jövőben meghozandó döntéssel. Fontos ugyanis tudnunk azt, hogy az ERC struktúrája jó, megfelelő struktúra-e, vagy pedig esetleg korrigálni kellene ezt a struktúrát a 161. cikk mentén. Azt hiszem, hogy a jelentés, az értékelő jelentés egy kiváló anyag volt, és ebben is az szerepel, hogy elég sok mindent kellene változtatni. Néhány dolgon rövid távon, más kérdéseken pedig közép-hosszú távon kell változtatni, és két év múlva egy újabb értékelésre lesz szükség, hogy el dönteni, hogy megfelelő-e az ERC struktúrája, vagy esetleg valamilyen más struktúrában kellene majd a későbbiekben működnie. Két év múlva múlva kell tehát meghozni ezt a döntést, és hogyha két év múlva a 167-es cikk alapján születik meg a döntés, akkor akkor ezt a munkát már most el kellene eh, készíteni, el kell kezdenünk előkészíteni, hiszen addigra már a nyolcadik eh, keretprogram megvalósítása zajlik. Szeretnék Meté úrtól kérdezni valamit. Mégpedig azt, hogy és javítja magát a, a hozzászóló képviselőasszony. Hát szeretném megtudni azt, hogy milyen érvek szólnak amellett, hogy most a 187-es számú cikk alapján dolgozzunk. Szeretnék némi tájékoztatást kapni a költségvetéssel kapcsolatban. Kaptunk tájékoztatást összegekről, hogy a hetedik keretprogramban mekkora összegek állnak rendelkezésre, de ettől függetlenül szeretném tudni, hogy a várakozásoknak sikerült-e megfelelni, milyen tapasztalatok voltak az elmúlt években, és mi a helyzet a több továbbiakkal, tehát 2013-ig tartó időszakkal kapcsolatban, hogyan fog kinézni a programozás, mennyire kellett visszautasítani pályázatokat, amiatt, hogy nem volt elég forrás. Az ERC elhangzott, hogy siker történet, és ezzel egyet tudok érteni. De azt hiszem, hogy pozitív hozzáállásra van szükség akkor is, hogyha problémákkal szembesülünk. Fontos, hogy tovább menjen ez a dolog, de azért szeretném megkérdezni, hogy miket kell majd megváltoztatni a jövőben, hiszen ezt tudnunk kell már a 8-as keretprogram miatt is. Köszönöm szépen. Guténes asszony señor presidente. Yo he de decir que he pasado... Köszönöm szépen, elnök úr. Csodálatos, jó dolog. Ez, ami most itt történik, végre friss levegőt tudok beszívni. Egy olyan világ ez, ahol minden csodálatos, minden jó, zajlik a kutatás, csak éppen eredmények nincsenek. Ezt Azért mondom, hogy most végre látjuk, hogy Európa közvetlenül is tudja támogatni a kutatókat. Tudjuk, hogy a kutatói munka egyéni, kreatív munka, és itt egy légüres teret kell kitöltenünk. A múltban ezt nem sikerült megtennünk, ugyanis a múltban rosszak voltak a struktúrák. Ma a tudósokkal együtt kell működni, és sok ország a támogatást projekteknek, de nem beszélnek arról, hogy az egyéni kutatóknak hogyan lehet összöndíjakat adni. Az első kérdésemhez kapcsolódik. Nagyon sok tapasztalat gyűlt már össze fiatal kutatókkal, tudósokkal kapcsolatban. Nem lenne jó, ha ajánlásokat dolgoznának ki arról, hogy hogyan is nézzen ki az európai kutatási politika, hiszen itt ezekkel a, ezekkel a támogatási pénzekkel kapcsolatban azért bizonyos alapelveket le kell fektetni, és önök rendelkeznek a tudással, az ismeretekkel, önök tudják, hogy milyen problémákkal küzdködnek a fiatal kutatók, önök tudják megfogalmazni ezt a javaslatot, mi azután esetleg megvalósítjuk neki, de önök kell, hogy elmondják nekünk, hogy hol vannak a problémák. És az egyes országok kapcsán konkrét ajánlásokat lehetne országok, ország specifikusan is meghatározni. És Spanyolországban például a legkülönbözőbb intézetek adnak, intézmények adnak ösztöndíjakat és hiányzik a koherencia, a koordináció, erre pedig szükség lenne, alapvető fontosságú lenne egy ilyen koordináció. Készítettek ezzel kapcsolatban diagnózist? Ha igen, akkor szeretném tudni, hogy mik a legfontosabb problémák egy tudományos karrier során. Én egyetemi professzor vagyok, és az karrierem utolsó évében hagytam el ezt a pályát, és nagyon jól tudom, hogy milyen nehéz a kutatói pálya. Kicsit olyan, mint egy misszionáriusé, akit a 17. században Indiába küldtek, és az életét tettek kockára. Kicsit ehhez hasonló a fiatal kutatók és tudósok helyzete is. A bürokráciáról sokat hallottunk, mi is a képviselők is küzdünk a bürokrácia ellen. Ugye elhangzott az, hogy minket bizalmatlanság övezi a kutatókat, mert le kell adnunk itt a parlamentben is a beszálló kártyát, hogyha azt akarjuk, hogy kifizessék a repülőegyet, tehát gyanúsítottak vagyunk, bizalmatlanul, csalóknak tekintenek minket, és ezért van szükség a 187. cikkre ugyanis a bürokrácia egy sárkány, egy szörnyű sárkány, amely minden nap egyre több szűzzel kell etetni, és egyre éhesebb ez a szörnyeteg, ez a bürokrácia. Ezzel tehát tenni kell valamit. És rátérnék a harmadik dologra. Ez egy kérdés, ami különösen fontos a számomra. Mi történik a humántudományokkal, a bölcsész tudományokkal? csak időpocséglásnak tartják a tudománynak ezt a területét, vagy fontosnak. Koléra de Campos kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, igyekszem rövidre fogni. Először is gratulálnék, és köszönetet szeretnék mondani a csapatnak, ugyanis önök kiváló elismertségnek örvendenek. Az önök nek tetszik a programjuk. Én ismerek két kedvezményezetet a saját országomban, Portugáliában, és tudom, hogy ők mennyire elégedettek. Igen, megfelelő mértékű forrásokat élveznek európai viszonylatban. És nagyon fontos, hogy ez a program élvezze a fiatalok bizalmát is, hiszen ezzel a felelősség megosztás is biztosítható. Az ösztöndiak vagy ösztöndi előlegek rendszere szerintem ideális, ugyanis lehetővé teszi a megújulás. Úgyhogy erre szeretnék a továbbiakban rákérdezni. Ugyanakkor a kutatási potenciál tekintetében meglehetősen aszimmetrikus az európai helyzet. Ha megnézzük a kutatók mobilitását például, itt látható, hogy hogyan oszlanak meg az egyes projektek az országok között a mellékelt táblázatban. Egyértelműen látszik a koncentráció problémája. Ez pedig egyfajta kritikus tömegbe is átcsaphat, el kell kerülni, ugyanazt, hogy ugyanazok a kutatócsoportok végezik, ugyanazt a munkát ugyanazokban az országokban. Másodszorban fennáll annak a veszélye, hogy ez a program a nagyon tehetséges kutatókból adminisztrátorokat, ha úgy tetszik, alacsony rendű bürokratákat farag. Harmadsorban milyen kritériumokat alkalmaznak a siker mérésére? 400 publikáció, 4000 pénztárnok, ez, ez egy brilliáns teljesítmény, természetesen induláskor nagyon figyelemre méltó. De a, egyelőre a siker kritériuma a publikációk száma. Lehet, hogy félreértettem, de mi van a felmérésekkel? Biztos, hogy van felmérés az ösztöndiak odaítélésénél. Ha jól tudom, akkor csak egy félidős felülvizsgálatra kerül majd sor, vagy esetleg fennáll annak a lehetősége is, hogy a projektek természetes halált halnak, mint hogyha a kutatói élet egyfajta biológiai élettel egyne, esne egybe. Remélem, hogy ez a program 2013-on túl is életben marad, legalábbis erre utaltak az előadók. Az én kérdésem az, én itt egyfajta törekvést véltem felfedezni az előadásukban. Ezt esetleg átalakítanák egy európai kutatási alapítványá, ami nem lenne egy rossz dolog, ez teljesen legitim törekvés. Ezek nemzeti szinten nagyon komoly elismertségnek örvendő intézmények, de ezekhez megfelelő forrást és garanciákat is kell rendelni. De a hetes keretprogramon túl. Úgyhogy köszönöm még egyszer, és gratulálok a kiváló előadásukhoz. Köszönöm szépen, Matthias kolléga. Köszönöm elnök úr. Én is köszönetet mondanék az előadóknak, kiváló előadásokat hallottunk, és az elképzeléseik is teljesen egyértelműek. Már több kérdés elhangzott, amit én magam is feltettem volna, különösen a honfitársam részéről, ez persze egyáltalán nem rossz, de szeretnék azért még néhány dolgot kiegészítésképpen megemlíteni. Szerintem nem kellene alábecsülnünk az Európai Kutatási Tanács fontosságát. Ez mindenféleképpen egy előrevívő lépés, és támogatnunk kell. Novotni asszony szavaival élve, itt most a termelés első fázisából a tudás termelés második fázisába lépünk. Ez lehet, hogy egy hamis metafora, de mindenféleképpen egy alapvető változás szemtanúi lehetünk. Természetesen vannak még problémák, amikkel foglalkozni kell. A finanszírozás, a tervezés rendszere, ezek mindenféleképpen egyszerűsítésre szorulnak. És nagy örömmel hallottam, hogy önök ezt az egyszerűsítést hogyan próbálták eh, az évek során megvalósítani. Az akadémia világa, a tudományos eh, világ más, mint a reáliák. De nagyon fontos, hogy az ösztöndíjak odaítélési rendszerét egyszerűsítsük, szerintem erre mindenféleképpen mód van. Nagyon sok mindenben igyekszünk utánozni az Egyesült Államokat, ugyanakkor viszont meglehetősen lassan adunk kellő autonómiát a kutatói közösségeknek a saját forrás gazdálkodáshoz. Bizonyos problémákkal nézünk szembe. Az egyik ilyen az források koncentrációja. Ez változatlanul gondot jelent, mégpedig eléggé alapvető gondot. Hogyan gondolja ezt megoldani az egyes tagállamok? bizonyos kapacitásokkal rendelkeznek, a mobilitás is problémát jelenthet, és az egyes tagállami struktúrák akadályozhatják ezt a mobilitást. Az ERC szerintem mindenféleképpen előidézheti a változást, de talán erőteljesebben. És itt szeretném csak megismételni Novotni asszony szavait, ami a, azt illeti, hogy egy európai tudományos térséget csak akkor lehet kialakítani, hogyha megfelelő összefüggésbe helyezzük a tudás jelentőségét. Az ERC hogyan tudja ezt megteremteni? Köszönöm szépen. Kolászka Bubinska asszony az utolsó hozzászóló. poszczególnych krajach Unii Europejskiej, poszczególne kraje Unii Europejskiej. Ha megnézzük az egyes országokat, akkor nagyon eltérő képet mutat a kutatásfejlesztés és a tudomány helyzete. Felmerülhet a kérdés, hogy miért léteznek ilyen különbségek, és gondolok most konkrétan az újonnan csatlakozott, vagy a nemrégiben csatlakozott országokra, amelyek meglehetősen hátul kullognak Európában e tekintetben. Mivel magyarázza ezeket a különbségeket? Ugyanis szerintem ezek a különbségek csak súlyosbodnak, hogyha az innovációt igyekszünk ösztönözni, ami hát teljesen természetes. Ha a technológiai fejlődés megvalósul, akkor a most hátul kulogók egyre inkább hátrébb szorulnak az idővel. Ha például az innováció ösztönzése az egyik kritérium, elnök, köszönöm szépen, akkor most egy kicsikét szerintem túlléptünk az időn, de azt hiszem az összes fontos kérdés elhangzott. Éppen ezért most arra kérném önöket, hogy részletesen, de nagyon röviden igyekezzenek megválaszolni a kérdéseket. Minden résztvevőhöz intéztek kérdéseket. Novotni asszony. Akkor én kezdeném. Egy néhány szót engedjenek meg az ERC sikeréről, és mi hogyan értékeljük ezt a sikert. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az ERC filozófiája arra irányul, hogy alulról felfelé építkezően fektessünk a kutatásba, illetve a kutatókba. A tudományos dinamikáján, tudomány fejlődésének dinamikáját kell figyelembe venni, meghatározni, hogy hol vannak azok, akik kiváló új ötletekkel jönnek elő. Nagyon fontos, hogy ezeket a kutatókat megtartsuk Európában, illetve vissza vonzuk őket, hogyha már elmentek, hogy Európa legalább olyan vonzó legyen, mint a világ más része. A példák alapján, illetve a standardok alapján szeretnénk vezető szerepre törekedni. Tudjuk, hogy az értékelés eltérő az egyes országok között, és különösen a fiatalok igen jól ráéreznek arra, hogy az értékelési rendszer mennyire méltányos és tisztességes. Pontosan tudják, hogy mely rendszerben kezelik őket tisztességesen és méltányosan, és mindez abból fakad, hogy két ország között eltérő lehet az értékelési rendszer. Éppen ezért a fiatalok a saját országukban igénylik a változást, ami különösen biztató. Tehát az, hogy a példamutatással igyekszünk előjárni, azt is jelenti, hogy nagyobb rugalmasságra és nagyobb innovatív képességre kell törekedni. Meg kell vizsgálni, hogy az ERC a jelenlegi keretek mellett hogyan tud tovább lépni, hogyan tudja tovább egyszerűsíteni a rendszert, hogyan tudja bemutatni konkrét példa alapján, hogy máshogy is el lehet járni. Most visszatérve a társadalomtudományokra, a bölcsésztudományok kérdésére, a társadalomtudományoknak mindig is helye volt az ERC-n belül, és amennyire vissza tudok emlékezni, itt a kérdés soha nem merült fel, hogy ezek hozzánk tartoznak-e vagy sem. A költségvetésünk 14 százaléka, emlékeztetnék, hogy 10 százalékot fordítunk a interdisziplináris kutatásokra, 40%-ot pedig a társadalomtudományokra. Ezek aránya egyébként emelkedik, ugyanis például a mérnökökhöz hasonlóan a társadalomtudósok egyre inkább felismerik, hogy az ERC az ő érdekeiket is képviseli, illetve szolgálja. Tehát ezt nagyon biztatónak és ígéretesnek tartjuk. Végezetül pedig még röviden a forrás koncentrációról engedjenek meg néhány szót, és a források aszimmetrikus megoszlásáról. Itt ismét példával kell előjárnunk. Itt felmerült a kérdés, hogy mi indokolja a különbségeket az egyes országok között. Ez részben azzal függ össze, hogy egyes országok nem fektetnek kellő forrásokat kutatásba és oktatásba. És korreláció figyelhető meg, összefüggés figyelhető meg egy adott ország kutatási ráfordításai és ERC ösztöndi odaítélései között. Tehát felmerülhet a kérdés, hogy a tagállamok miért nem irányoznak elő a strukturális alapokból x százalékot az alapkutatás finanszírozására. És ez lehetővé tehetné az adott ország számára, hogy felnőjön az ERC szintjére. Itt már kaptam biztató jeleket, például nemrégiben találkoztam kollégákkal Bukarestben, tárgyaltunk a román kollégákkal, és azt hallottuk tőlük, hogy a kiválóság az alapelv. Ebből nem lehet engedni. Így erősödhetünk mi is, illetve a tagállamok nekik is megvan a szerepük abban, hogy megteremtsék az egyetemek, saját egyetemeiken és kutatóintézeteikben a megfelelő feltételeket. Lengyelországban például már az ottani finanszírozási ügynökség ezt teszi, és ezt én nagyon ígéretesnek tartom. Köszönöm szépen! Én most ott folytatnám, ahol a kolléganő ebbe, abba hagyta, tehát az ön kérdésére válaszolva mindenféleképpen bizonyos időbe fog telleni, amíg az új tagállamok felzárkoznak az a régebbiekhez, és mindenféleképpen megvan a remény. Az én korábbi tapasztalataim alapján azt mondhatom, hogy rendkívül sok tehetséges hallgatót fogadtunk Lengyelországból. ők belőlük is előbb-utóbb kiváló tudományos szakemberek lesznek, versenyképes tudósok. Természetesen nem törekedhetünk az egalitáriánus megoldásra, nem lehetünk kínaiak. A világ minden részében arra törekszenek, hogy a legjobb tudást szerezzék meg, különösen az Egyesült Államokban, és aztán vissza térnek, hazatérnek. Ez a kínai stratégia, amennyire én látom, eléggé hatékonynak és gyorsnak bizonyult. Tehát ez is egy megoldás. A másik megoldás, ami egy kicsikét túlmutat az ERC-n, a Marie Curie ösztöndíjak megoldása. Ezt a rendszert ki lehetne terjeszteni. Ez egyfajta posztdoktorális program, de alá kell húznom, hogy ezeknek az ösztöndíjrendszereknek megvannak a hátrányai. 60 ezer posztdoktorális ösztöndíjat ítélnek oda az USA-ban, és kétharmadát nem amerikai kutatóknak. Az amerikai kutatás filozófiája az, hogy a világon minden hallgató számára vonzóvá tegyék ezeket a programokat. Lehet, hogy egy amerikai hallgató egy elismert amerikai egyetemen a program vezetője, de lehet, hogy ők csak 10%-át képviselik az összes munkatársnak try to compete with the US in order to keep tehát nagyon fontos, hogy Európa arra törekedjen, hogy minél több ösztöndíjast megtartsunk Európában, vagy visszavonzuk őket, és esetleg más régiókból is vonzunk ösztöndíjasokat, például Kínából. Még egyszer hangsúlyozom, ez a személyes megjegyzésem. Amikor én egy vidéki francia egyetemen tanítottam, kaptam egy három éves ösztöndíjat az Egyesült Államokban, és ez a három év feledhetetlen élmény volt az életemben. Ugyanis majdnem, hogy ott találkoztam először egy valódi könyvtárral, a többiről nem beszélve. Tehát sokkal több lehetőséget kellene kiaknáznunk. És nem szabad, hogy hat hónapig eltartson az, hogy e, ezt a Marie Curie ösztöndíjat odaítéljük valakinek, és hat, év, hat hónapig is eltart, amíg a pályázó megkötheti a szerződést, és egyáltalán megtudhatja, hogy mennyi pénzt fog kapni. A bürokrácia mindenféleképpen egyszerűsítésre szorul, Természetesen fontos az elszámoltathatóság, a felelősség, az ellenőrzés, de le kell vonnunk a központi bizottság tapasztalatait, ami mindenkit ellenőrzött. Ezt temessük el, ezt a tapasztalatot, és építsük az együttműködést a bizalomra. Természetesen szükség van szankciókra, nyilvános és szigorú szankciókra, de nem lehet ellenőrizni egy rendkívül tehetséges kutatókból álló bizottságot. Ők túlságosan jól képzettek ahhoz, hogy bürokratákká alacsonyítsuk őket. Tehát fontos, hogy a lényeget tartsuk szem előtt, és nem a másodlagos szempontokat. Másodszorban a finanszírozás. Ez soha nem elég de nem ez a kulcs tényező. Ha a finanszírozást nem kezeljük, vagy nem gazdálkodunk megfelelően, az igazából nem a döntő probléma. Természetesen fontos, hogy további forrásokat kapjunk, de ennél sokkal fontosabb az autonómia kérdése. Az autonómia sokkal fontosabb, mint a, az a forrás, vagy finanszírozás, amit az ügynökség kap. Természetesen a mobilitás is fontos, de ezt más módszerekkel is lehet ösztönözni, például a Marie Curie ösztöndi rendszerrel. Elhangzott egy kérdés arra vonatkozóan is, hogy nem alacsonyítjuk -e le a fiatal kutatókat adminisztrátorokká. Ez igaz lehet. Nálunk is például sok egyetem egyszerűen nem tud pályázni európai programokra, és külön részlegeket hoztak létre pusztán azért, hogy pályázni tudjanak. Most nem az ERC-ről beszélek, hanem egyéb programokról a hetedik keretprogram kapcsán. Tehát egy olyan bürokratikus országban, mint Franciaországban, egy külön részlegre van szükség a pályázatok beadásához vagy kidolgozásához, akkor valami nem stimmel. Tehát a megfelelő pénzügyi szabályzásra szükség van ahhoz, hogy a forrásokat megfelelően ki tudjuk használni. Uh, köszönöm szépen. Nagyon gyorsan, hadd mondjam el, köszönöm szépen Kávályó kollégának a, a kérdést, mert uh, sok mindent eszembe juttat. A, a DIT nagyon érdekes párhuzam. Eredetileg ez az ERC-ből táplálkozott. Ugyan vannak természetesen ne, nekünk is nehézségeink, de most jó lenne, hogyha most a DIT-tól mi vehetnénk ötleteket. Ez azonban egy másfajta rendszer, hiszen az ERC azért végrehajtó ügynökség, tehát lehet, hogy sok mindent azért végig kéne gondolni. De az állami és magán próbálkozás, és ott sokkal kisebb arányban van közpénz, mint az ERC-ben. Az egyszerűsítés. Nos igen, próbálkozunk ezzel, és javaslatokat is fogalmaztunk meg a Költségvetési Főigazgatóságnak az egyszerűsített szerződésről. A lehető legnagyobb mértékben próbáltuk egyszerűsíteni, de jó lenne, hogyha valami még egyszerűbbre tudnánk átérni a, a, az ösztöndíjak megítélésénél. Még nem tartunk ott, de természetesen szeretnénk a pénzügyi szabályokra vonatkozó javaslatok választásokat követően milyen rendszert vezetünk be. Nos, a nyelvek. Nagyon érdekes, ahogy említették a kollégák is, a két, amíg arra különböző országokban jártunk, akkor sokan mondták, hogy pusztán a, a kiválóság elvét tartsuk meg, aztán Romániát mondjuk említeném példaként, ahol nagyon érdekes volt az ottani miniszterre való tárgyaláskor, aki maga is fiatal tudós volt, egyszer csak felmerült az, hogy az ERC platformot, amely ugye értékelési platform, amely fantasztikusan jó, kiváló, tulajdonképpen ingyenes, nem lehetne arra használni, hogy az -e a román strukturális alapok forrásokkal, hogy egy versenypályázatot finanszírozzanak, és tulajdonképpen ez nagyon jó ötlet. A kölcs, eh, az eh, kollega igaza van, a 7,5 milliárdos költségvetés nagyon jó volt kezdetnek. A siker arányunk olyan 12-15 százalékos, ami úgy gondolom nagyon eh, versenyképes, és mutatja, hogy a rendszer hitelképes. Tényleg a, a legjobbak legjobbika kerül ide be. Igaz az is, hogy egyre nagyobb mennyiségben jönnek be pályázatok, kérelmek, és új eszközök is megjelennek. Ami azt jelenti, hogy a jövőben nagyobb forrásokra is szükségünk lesz, tehát az indulás az jó volt. A 2011. júliusig tart az első időszaknak a vége, ez már nincsen messze, és utána említette, hogy az új bizottság, uh, bocsánat, az új biztos milyen elkötelezett az ajánlások, a panel alányállásainak végrehajtásában, a versenyképességi tanács következtetéseinek végrehajtásával kapcsolatban. Nagyon komolyan veszi a biztos asszony, ellátogatott az ügynökségbe, Novatni professzor asszonyal is találkozott, eljött a plenárisunkra, ami nagyon pozitív jel volt. Tehát most nálunk van a labda. De úgy gondolom, hogy a minden feltétel megvan, és szinte biztos vagyok abban, hogy jelentős előrelépést tudunk majd biztosítani. Mit változtatnék? Nos, a, az ösztöndíj modell és az irányítás. A struktúrát nem szabadna a felelős főigazgatóság napi ellenőrzésének kitérni, de hát ez az irányítási rendszer hatékonyságával függ össze. A vezető vizsgálók helyzete. Most nem hiszem, hogy őket ki kellene helyezni az egyetemekre. Én magam is az egyik egyetemre jártam az Egyesült Államokban, a Kalifornia Egyetemre, és ott is mindig volt adminisztráció, mindig, hogyha a közpénzekről van szó. De az amerikai egyetemek nagyon hatékonyan mentesítik a kutatókat a papírmunkától, és saját magukhoz veszik át. Úgy gondolom, ezt kellene Európában is megtenni. Így lehetne jobban teljesítő egyetemek E, így lehetnének jobban teljesítő egyetemeink, és meg kell, hogy mondjam, hogy hogy egyelőre még jelentős e, nyomást jelent az, hogy hogyan szervezzük meg magunkat, de szerintem azért jó úton haladunk e téren is. Vajon európai NSF legyünk-e vagy sem? Hát Európa egészen más, mint az Egyesült Államok. E, az összehasonlítás persze nem rossz, de akkor mindent olyan öttel, hattal meg kellene szorozni a költségvetést, a munkatársak számát, stb. stb. És hát az, az NSF létrehozása mintegy 40 évig tartott. Mi meg nem, még nem vagyunk ott. Úgy gondolom, hogy itt most be is fejezném. Köszönöm szépen Novotny professzornak, Meti úrnak és Mavi úrnak. Úgy gondolom, hogy az európai kutatási politika mellett szólt mindaz, amit hallottunk, a jövőben minden jót csinál, kívánunk, jó együttműködést velünk is, és azt, hogy megőrizhessék a szükséges függetlenséget. Ha ebben szele, szere, segítségre van szükségek, szóljanak. Szívből köszönöm. Ezt a napi rendi pontot lezárom, és áttérünk a következőre.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 Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, folytassuk, és próbáljuk meg a hátralévő rövid időben a következő nagyon fontos kérdést eh, megvizsgálni. Az autó és légi közlegépjármű iparról szóló tanulmány bemutatásáról van szó. Úgy gondolom, hogy látunk is és hallunk is Üdvözlöm Anna Sofia Suza Brankót és Fernández Benárt. Remélem helyesen említettem Önöket. Szívből üdvözlöm Önöket, át is adom a szót. Kezdjenek hozzá, hogyha beindul a gép. Néha ez ugyanis a gond. around okay. nowhere. You start, please. Okay. working, so. <laughs> we will start because we will present the results of a study concerning the synergies. A szinergiák eh, eh, és eh, a beszállítói lánc közti kapcsolatról beszélünk. Ezt a tanulmányt 2008. szeptemberétől 2009 kezdetéig az európai partnerekkel együtt végeztük. Úgy gondolom tehát, hogy ezt mindezt ennek az időkeretnek a keretén belül kell megvizsgálnom. A tanulmányt a spanyol kutatási központ, a közlekedés és energiakutatási központtal együtt végeztük, és ezt követően majd elmondjuk a módszertant, majd ezután a különböző intézkedésekről szeretnék szólni. Spanish, uh, Portuguese.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 <laughs> ok. Bueno, yo voy a, si no les importa, hablo en castellano. En, primer lugar, gracias a todos. Csak gond, nincs ellenükre, akkor spanyolul beszélnék, és szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, hogy meghívtak minket. Kerez, megpróbáljuk a technikai, informatikai problémákat megoldani. Úgy gondolom, hogy addig azonban néhány szót magáról a szervezetről szólhatnék. És Természetesen mi magunk is szeretnénk jól végezni a munkánkat, ezért fóliák nélkül fogunk most dolgozni. A kutatási központunkban a munkát a közlekedési ágazattal, energia ágazattal kezdtük, az autóiparból kiindulva. a különböző szinergiákat akartuk az ágazatok közötti eh, szinergiákat kihasználni. Mindazt, amit az autóiparban tapasztalunk, azt a légiforgalomban és eh, a légi közlekedésben, illetve a vasúti közlekedésben is eh, tapasztalni lehet, hasznosítani is. Azért nyílt erre lehetőség, mert az értékteremtési lánc, illetve a termékek iránti igény ezeken a területeken összehasonlítható. A továbbiakban azt hiszem nem áll semmi nem állja semmi utunkat, hogy elkezdjük az előadást. A közlekedésben, autó és légi közlekedésben nagyon sokat jelent a költségtényező, és sok minden múlik ezért a pontos számításon. Egy példát hadd mondjak. Nyeregre van szükség, ha az ember lovagolni akar, ugyan lehet szimulálni az iparosítás különböző szakaszait is. És meg lehet ítélni azt, hogy a technológia átvitel hogyan zajlott. Meg lehet nézni, az alapkutatás szempontjából a technológia mindkét területen, a légiközlekedésben és az autóiparban egyaránt fontos. Néhány példát eh, látnak az ábrán. Most a, az alumínium öntvények gyártása az autóiparban nagyon fontos. Ezeket felvettük a kutatásba, és eh, már idén sikerült az eredményeket kiterjeszteni. A másik vizsgált cég a repülőiparban hasznosítja ezeket a termékeket. Nézzük tehát magát a tanulmányt. A rövid bevezetőt követően hadd mondjam el tehát a tanulmány összefoglalóját. A legígéretesebb szinergiákat próbáltuk meghatározni az autó és a légi közlekedés között annak érdekében, hogy a szinergiák alapján különböző akciókat és szakpolitikai ajánlásokat fogalmazzunk meg, és ezzel erősítsük az ágazatok európai versenyképességét. Szerettük volna tehát a kutatást ilyen szintre is emelni. Az eljárás elején a szakirodalom áttekintése szerepel. Ezt követően megvizsgáltuk az autóipar kihívásait és a légiipar és légi közlekedését is. Ezt követően különböző interjúkban feltártuk a munkaterület, az, együttműködési lehetőségeket, szinergiákat. A dokumentumokat követően a legfontosabb meghatároztuk a legfontosabb kutatási területeket, amely az ajánlásainkat erősítette. A legfontosabb cél a munka során az volt, hogy mindkét ágazatban érintettek véleményét áttekintsük, hogy megtudjuk, hogy valóban érzik-e ezeket a szinergiákat, a létezésüket, és megvalósítható-e az, hogy európai szinten erősítsük több mint 200 érdekeltel léptünk kapcsolatba az ágazatban működők, érintett egyetemek és más szereplők képviselőivel. A felmérés során a legfontosabb kérdés kb. 15 területet fedett le, de a két fő terület az egyrészt az volt, hogy van-e lehetősége a szinergiáknak, és ha igen, mely technológiákban, majd ezt követően, hogy a két ágazat számára az európai kezde- szintű kezdeményezés erősítheti-e a szinergiákat, és hogyan. A legfontosabb szereplők, mint egy 60 szereplővel visszajelzést is vissza, visszajelzést is kaptunk, interjúkat folytattunk velük a második körben, is. a legnagyobb európai technológiai platformokkal, európai és nemzeti szövetségekkel, az Eurokár, akár és más autóipari szervezettel. Még tehát a fő következtetések. A, az érdekeltek több mint 80%-a, tehát a döntő többsége tudott a, a létező, a, a szinergiák meglétéről. Több mint 70%-uk pedig támogatta az európai szintű kezdeményezést, és a többség úgy gondolta, hogy a kezdeményezéseket mindkét ágazaton belül aktív formában lehet megvalósítani. A lehetséges szinergiákkal kapcsolatban ne feledkezzünk el arról, hogy a különböző technológiák a különböző tagállamokban különböző színvonalon és különböző, a különböző ágazatokban különböző szinten szerepelnek. Volt olyan eset, amikor nagyon ne- bonyolult volt meghatározni, hogy a, um, az egyik ágazat, vagy hogy egy ágazat milyen formában hasznosíthatja a más ágazatokban eh, generált eh, előnyöket, szinergiákat. Nagyon fontos a jövő szempontjából azonban, hogy az érdekeltek tudják, hogy lehetőségek vannak, de egyelőre még vannak területek, ahol a szinergiák kiaknázásának lehetőségét korlátozottnak vagy bonyolultnak látják. A beszállítói láncra is figyeltünk a vizsgálat során, megnéztük azt, hogy a két ágazat beszállítói láncát hogyan segíthetjük. A beszállítói lánc tapasztalata sokban gazdagítható az autóipar tapasztalatával, mindkét ágazatban tehát. Vannak olyan rendszerek, kódrendszerek, a másrészt, amelyek a légiközlekedés alkalmaz, és ez átvihető lehetne a másik ágazatra is. Ami a technológiákat illeti, A, az érintettek szempontjából, az érintettek fontosnak jelezték, fontosnak jelezték az új anyagok megjelenését, és a szenzorika, fotonika és egyéb területek erősödését. Sokan hisznek a lehetőségekben, de úgy látják, hogy jelenleg nagyon bonyolult még a hogyan. Hogy hogyan lehet az alternatív üzemanyagokat például felhasználni. Mindkét ágazat mű dolgozik-e kérdéskörben, de a különböző követelmények miatt egyelőre még nem világos, hogy például hogyan lehet az e területen elért eredményeket a másik területre átvezetni. a közepes és magas szintű lehetőségek, vagy erős lehetőségek a jövő szempontjából szintén még nem elég világosak. Az újrahasznosítással kapcsolatban például körismert, hogy az autóipar nagyon szigorú előírásoknak kell, hogy eleget tegyen A közlekedésben ilyen nincsen, de a jövőben elképzelhető. Az Egyesült Államokban is folyik ilyen munka, a Boeingnél. És a következtetések szerint az újrahasznosítás terén érdekes szinergiák alakulatnak ki a jövőben több szinergiának van ugyan esélye, de talán a hatása nem olyan jelentős. Van olyan szinergia, amelyet például a helikoptereknél vagy a kisebb légijárműveknél lehet hasznosítani az autóipar tapasztalatából. Vannak ilyen irányú kezdeményezések, de a hatásokat tekintve nem jelez, nevezhetők ezek jelentősnek. A kisebb hatású szinergiák meghatározása sem könnyű. Fordított kapcsolatként is elmondható, hogy a kisebb légiforgalmi járművekből szerzett tapasztalatokat a kisebb autók gyártásánál fel lehet használni. De nem egészen világosan látható még, mint említettük, a hogyan. Alapvetően a szinergiák erősítésével kapcsolatban különböző kezdeményezéseket próbáltunk áttekinteni fontos, hogy megnézzük, hogy rövid vagy hosszú távú lépésekben akarunk-e gondolkozni, hiszen ez is befolyásolhatja a szinergiák eh, érvényesülését. Hm? Ami a rövid távú lépéseket illeti, nos, a legtöbb az érdekelt felek állítása szerint Az új nyersanyagok terén az elektromos és elektronikai rendszerek, az információtechnikai, navigációs rendszerek alkalmazása terén jelentkezhet. Az újrafelhasználásnál pedig nagyon fontos lehetőségek adódhatnak. A javasolt új kezdeményezések között ez szerepel, tehát az új norm, a normák kialakításában az együttműködés sok előnyt jelenthetne. Nyilvánvalóan fontos az is, hogy megpróbálják a beszállítói láncok tapasztalatát összekapcsolni. Erre vonatkozóan a javaslatok nem új projekteket emeltek elsősorban ki, sokkal inkább azt hangsúlyozták, hogy a meglévő szinergiák mélyebb elemzésére lenne szükség, hogy meg, feltárható legyen, hogy a, köz, a különböző ágazatok között mi hordozható. Ezen kívül nagyon fontos szempont az is, hogy egyre több platform működik együtt, ezek, illetve dolgozik ezeken a kérdéseken. Rengeteg dokumentum született már meg, és mindennek kiváló hatása lesz a jövőbeni együttműködésre. Nos, Kiváló lehetőség ez arra, hogy hogy a kutatás eredményeit az ágazatok felhasználják az együttműködésük során, célirányos együttműködésben. Nyolc ajánlást fogalmaztunk meg a szinergiák előnyeinek érvényesítésére és a kutatási költségek csökkentésére. Például, hogyha a rendszerekben bizonyos dolgokat mindkét ágazatban alkalmazhatónak ítélnek meg, akkor működjenek együtt, alkalmazzák azokat. Ne csináljanak párhuzamos kutatásokat, A koordináció is fontos. Jobb koordinációra van szükség, több azonnali lépésre a felhívások, pályázatok során, különösen azért, hogy az autóipar és légiközlekedés közti együttműködés, de az egyéb alrendszerek, anyagfeldolgozás, stb. egyéb rendszerek közötti együttműködés is erősödjön. Nem csak a kutatásban fontos ez, hanem a szakpolitikát meghatározó csoportok között is. Mint említettük már korábban, a különböző platformok kutatási programok összeállításánál meg kell, hogy vizsgálják, hogy együttműködhetnek-e az ágazatok, közösen terjeszthetnek-e adott esetben a bizottságnak a kutatási eredményeik alapján ajánlásokat. együttműködés a klaszterek között szintén fontos, nemzeti és regionális szinten. Meg kell vizsgálni, és fel kell tárni a lehetőségét annak, hogy néhány év múlva az együttműködés még éljen, és néhány év múltán fontos lenne valamilyen megfigyelő vagy más mechanizmussal az együttműködés eredményeit megvizsgálni, a fejlődés mértékét az autóiparban és a légiközlekedésben, a légiparban Az európai és nemzeti kutatási programok közti koherencia alapvetően fontos, és együtt kell működni a jelenlegi és jövőbeni ERANET közlekedési kezdeményezésekkel is. Minden olyan esetben, amelyben, amikor a két ágazat közösen lép, illetve indít akciót, a költségvetésüket, kutatásfejlesztési költségvetésüket is össze lehet kapcsolni. A záró megjegyzésként, ha megengedik, elmondom, hogy bármely kezdeményezésről is legyen szó, fontos, hogy mindkét ágazat részt vegyen benne. Illetve az, a közös kezdeményezéseket a két ágazat előkészítő tárgyalása indítsa. Ezt fontos hangsúlyozni. A tanulmány, és ezt nem szabad elfelejteni, 2008. szeptemberétől 2009. februárjáig tartott, ezért voltak olyan kérdések, amelyek az elmúlt év kezdete óta alapvetően megváltoztak, tehát sokkal több információ is rendelkezésre áll már. Köszönöm a figyelmüket! Herzlichen Dank den beiden Damen für die Vorstellung der Köszönöm szépen, hogy ismertették velünk a tanulmányt. Köszönöm, hogy ilyen részletesen szóltak hozzánk. Kicsit tovább tartott így, mint terveztük, de még maradt időnk arra, hogy meghallgassuk a kollégákat. Odi képviselő először parancsoljon. Csak egészen röviden. A SIDO NGO, tehát civil szervezet, ezért azt kérdezném, hogy valamilyen szervezet felügyelete alá tartozik-e? Ki finanszírozta a tanulmányt, amiről beszámoltak? Értem, hogy napirendre tűzték, de azért egy-két dolog nem volt világos. Szó esett ugye alapvetően az autóiparról és a repülésről, a légiközlekedésről, de időnként a vasút szó is elhangzott. Úgy tudom, hogy az autóiparra, autóágazatra és a repülésre koncentráltak a tanulmány során, és emellett volt egy kiegészítő elemzés a vasúti ágazattal kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ezekre a kérdésekre még vissza fogunk térni itt a szakbizottságban, most csak annyit mondanék, hogy képviselők, de bármilyen, bármilyen átlag ember számára is fontos látni azt, hogy ezek a kérdések befolyásolják a politikát az EU tagállamaiban. Itt nagyon bonyolult struktúrákról, rendszerekről van szó, és sokszor elveszítjük már az áttekintést, nem látjuk át az egészet. Ugye elhangzott, hogy sok pénzt ruháznak be a mezőgazdaságba, és több pénzre lenne szükség a kutatásra. De meg kell vizsgálni azt, hogy milyen a kutatási beruházások gazdasági haszna és hatékonysága, és mennyiben profitálnak a <clears throat> polgárok az ilyen kutatási projektekből. Azt hiszem, hogy ezekről a kérdésekről is beszélnünk kellene. Köszönöm szépen, akkor kérem, hogy válaszoljon. Nem könnyű igazából válaszolni az elhangzottakra. Talán az elnök úr jobban tudna felelni a felvetésre. Én csak a tanulmányhoz magához tudok hozzászólni. Azt el tudom mondani, hogy mi milyen alapítvány vagyunk, természetesen. Az alapítványunk teljesen független kutatással foglalkozik, senkitől, senki nem utasíthat minket semmire, tehát valóban teljesen függetlenek vagyunk a kormány szervektől kapunk ugyan támogatást, mint általában az alapítványok, és az alapítvány eredményeit a közhasznára bocsátjuk, az egész társadalom élvezetének az előnyeit. Teljesen egyetértek azzal, hogy ezben a két szektorban valóban adott a technológia átadás transfer lehetősége. A tanulmány készítése során ezzel foglalkozunk, elsősorban ezzel a két ágazattal, azaz a gépjármű és a régi közlekedési ágazattal, ez volt így benne a pályázatban is. De egyre több olyan technológia van, amely a, mind a három ágazatban, említett ágazatban alkalmazhatók, tehát a vasúti ágazatban is. Nagyon sok kutatási szervezet van, és sokszor már ezben a dzsungelben elvesztjük, szítjük a tájékozódást, és szerintem nem én vagyok a legkompetensebb, aki ilyen kérdésekre választ tudna adni. Ezzel a tanulmányra csak egy első lépést kiváltunk, kívántunk tenni, Eh, hogy ezeket a hatásokat jobban fel lehessen majd használni. A párhuzamosság eh, haszontalan, hogyha különböző országokban ugyanolyan kérdésekkel kapcsolatban folyik a kutatás, mindenfajta koordináció nélkül, az nyilvánvalóan nem lehet hatékony és nem csak ágazati szintű kutatásra van szükség, hanem a, meg kell vizsgálni azt, hogy a legkülönbözőbb területeken felhalmozott ismereteket hogyan lehetne a másik ágazatban vagy másik területen is hasznosítani. Ez a fő tanulság, amit levontunk. És ez valamennyiünk érdeke, azért a vasúttal kapcsolatban, vagy akár a repülés és az autóhágazat eredményeit mindenütt lehet hasznosítani. Trautmann képviselőasszony. Nagyon köszönöm, elnök úr. Be kell vallanom, hogy nagyon érdekesnek találtam ezt a tanulmányt. Egy olyan régióban, élek, ahol nagyon sok még a lehetőség, a kiaknáz, kiaknázatlan lehetőség, az, akár az autóipar, akár a régi közlekedése szempontjából. Kelet-Franciaország ez a régió, amiről beszélek. Itt nagy termelőkapacitások, gyárak működnek, és akár még atomerőművek bizonyos részegységeit is itt állítják elő. Tehát különböző termelési folyamatokat össze lehet kapcsolni, ez különösen fontos válság idején. És nem csak a termelő ágazatra nézve igaz ez. De most mindenek előtt azt kérdezném, hogy melyik ágazatokról beszélünk, és csak a gyártókról, vagy a beszállítókról is? Mely iparágakra terjed ki a tanulmányuk? A második kérdés, volt valamilyen referencia időszak, és ha igen, akkor ez mi volt? Az autógyártás, vagy a repülés területén, az üzemanyagok, az energia, a foglalkoztatás kapcsán is, nagyon sürgető az, hogy végre megoldásokat találjunk. Különösen az Európai Technológiai Intézetben foglalkoznak az intelligens energia kérdésével, és sok más nagyon fontos, aktuális kérdéssel kapcsolatban folyik ott a munka. De azt hiszem, nagyon fontos az, hogy foglalkozzunk, vagy inkább a módszerekre koncentráljunk. Három részből állt a tanulmány, mik a rövidtávú politikai javaslatok, azután mik a közép és hosszú távú ajánlások. Elhangzott, hogy van, ahol kevés a lehetőség, máshogy nagyobb lehetőségek vannak, tehát lényeges lenne további értékelést végezni a hetedik eh, keretprogramon belül, és eh, jobban, pontosabban meg kellene határoznunk a célokat, valamint azt, hogy milyen technológiákkal kellene foglalkozni. Nem olvastam végig az egész tanulmányt, eh, de feltűnt, hogy ami, ami a, például a, norm, a szabványokat és a szabadalmakat illeti, ott is jó lenne tudni, hogy milyen lehetőségek vannak a kutatás támogatására, akár közös szabadalmak, megadására, technológia transzert, hogyan lehetne még jobban támogatni. Ön azt mondta, hogy sok a lehetőség, de itt még csak lehetőségekről beszéltünk a technológiai átadás tekintetében, vagy van már ténylegesen is ilyen transfer. Szeretnénk néhány konkrétumot is hallani, vagy pontosabb tájékozatást kapni arról, hogy hogyan is néz ki ez a technológia átadása az érintett ágazatok között. Egy általános elméleti fejtegetést hallottunk, de igazából még nem derült ki, hogy mi a tényleges módus operandi. Tehát nem tudunk igazából egy teljes eh, képet alkotni magunknak még a legkülönbözőbb ágazatokról. Pedig fontos lenne tudni, hogy eh, milyen eh, távlatos lehetőségek vannak az egyes ágazatokban, és ehhez még több információra lenne szükség. Azután még egy megjegyzésem lenne. Nem kellene ezeket az eredményeket kvantifikálni, önök elmondták, hogy nemzeti, regionális, európai szinten, és nagyon örülök egyébként, hogy mindezt a, há, mind a három szintet megemlítették, eredmények, további előrelépésre van szükség. Érdekelne például, hogy hogyan értékelik Európa teljesítményét összesítve az USA-val és Kínával. A Volvo például, a Volvo-t nemrégében vásárolta meg egy kínai eh, gyártó, aki alapvetően háztartási eszközök előállításával foglalkozott. Tehát eddig nem tudtam, hogy itt eh, van kapcsolat az autógyártás és a háztartási eszközök eh, gyártása között. Itt is vannak szinergia hatások, vagy le vagyunk már maradva ennyire? Más területek vannak az előtérben? megpróbáljuk majd a válaszokat is megadni. Csak egészen röviden még elnök úr, szeretnék visszatérni arra, amit a két előttem szóló is már felvetett, és ígérem, hogy rövid leszek. A gazdaság eh, perem területén vagyunk, és azt hiszem, hogy nem igazán jó tanulmányra adtunk megbízást, ugyanis hogyha a vasút ágazat nem társul hozzá, ez a másik két ágazat az autógyártáshoz és a légiközlekedéshez, akkor itt probléma van hogyha nem teremtjük meg a kapcsolatot az alapkutatással, az is gondot jelenthet. Tehát szerintem rossz volt ez a megbízás, nem jó kérdésekkel foglalkozott ez a tanulmány, mert ennek alapján nagyon nehéz bármit is megtudnunk a jövőbeni lehetőségekről. Hogyha a legfontosabb tényező a munkaerő költsége, akkor ez nekem mindig problémám van, ugyanis egyre több járat helyeznek, áttelepítenek át más országokba. Oroszországban létesült például egy hatalmas autóüzem, autóösszeszerelő, vagy autóüzem, és aztán bizonyos részeket vissza exportálnak Európában. A kutatás területén pedig még bonyolultabb a helyzet, mint a gyártás területén. Hogyha az Egyesült Királyság, Hollandia, Olaszország például finanszírozza az F-35-ös repülők gyártását, akkor felmerül a kérdés, hogy miért kell nekünk a kutatást finanszírozni, hogyha ezzel konkurenciát teremtünk az F-35-ösöknek, hogyha mondjuk majd a kínaiak is konkurens termékeket fognak előállítani a szinergiatásokról csak akkor beszéljünk, hogyha a saját termékeinket és az, azok gyártásához eh, alkalmazott nagyon magas szintű szabványokat és normákat a világ más részén is betartják és tiszteletben tartják. Még valamit mondanék. A baby boom nemzedék nem sokára nyugdíjba megy. Kérdés az, hogy milyen intézkedéseket terveznek, hogyan lehet majd helyettesíteni ezt a nemzedéket, amely Európában az ipar gerincét adta. Kérem akkor először, hogy válaszoljanak a kérdésekre. A második kérdésem az, hogy ezt röviden tegyék a hölgyek. külön, hogy milyen ágazatokkal foglalkoztunk. Nos, több ágazatra is kiterjedt a tanulmány. és milyen résztvevőket illeti kormányzati szervek, egyetemek is részt vettek, kis és középvállalatok, és mind a két ágazatban több érintett véleményét kikértük. Emellett érkezett visszajelzés szakmai szervezetektől, és megpróbáltunk a véleményeket összerendezni, megpróbáltuk mind a két ágazatban minél több szereplő véleményét eh, kikérni. Ami az alkalmazott módszert illeti, a tanulmány során azt a beközelítést vagy módszert alkalmaztuk, hogy először is egy első lépést, egy első szakasz kell meghatároznunk a lehetséges hatások érvényesüléséhez. Kikértük az, az érintettek a szereplők véleményét a hetedik keretprogram kapcsán, is már nagyon sok projekt és program valósult meg, és ezekben a technológiákban még nagyon sok a lehetőség. Van néhány olyan technológia is, amely mind a két ágazatban alkalmazásra kerül, csak nagyon bonyolult feltárni ezt, ugyanis nehéz megmondani azt, hogy az, egyik, egy, az öt technológia hogyan működik az egyik ágazatban, és ettől esetleg eltérő módon a másikban. Itt még további kutatásokra, vizsgálatokra van szükség. Az elmúlt pályázati, az utolsó FP7-es pályázati kiírásban egyébként már volt egy ilyen pont is, hogy alternatív üzemanyagokat hogyan lehetne a legkülönbözőbb közlekedési ágazatokban felhasználni. Itt tehát további kutatásokra van szükség. Milyen erőfeszítések történnek majd? Mik a tervek, a programok? Szeretnénk, hogyha a két ágazat együttműködése tovább erősödne, és ebben a programban, ennek a programnak a kapcsán a lehetséges hatásokat szeretnénk tovább értékelni. Ami az EU programjait illeti, a tanulmányvégző csoportnak az volt a véleménye, hogy a hetedik keretprogram kapcsán az Európai Bizottságnak sokkal több erőfeszítést kellene még tennie annak érdekében, hogy támogatni lehessen a két ágazatban működő közös projekteket. Kötelezővé kellene tenni, hogy a két ágazat szereplői együttműködjenek, és így mind a két ágazat a saját célkitűzéseit jobban el tudja érni. tud, gondoljuk, hogy eh, azért van ami még hiányzik eh, a tanulmányból, és eh, az kolléganőm által elmondottakat is szeretném kiegészíteni egy-két további szemponttal. Buscar o hacer actuaciones dirigidas. Nem tudom, hogy lenne valami értelme annak, ha megpróbálnánk ezt a ezen a területen a technológia transfer, transfert a különböző ágazatok között. Ami az anyagokat és egyéb részletkérdéseket illeti, ezek strukturális anyagok, nanoszálak, amelyek könnyebbek, vékonyabbak és erősebbek, több energiát abszorbálnak. De ezt a fajta munkát inkább a jelenlegi szervezeteknek, technológiai központoknak kellene elvégezniük, illetve meglévő csoportoknak, amelyek különböző tematikus területeket igyekeznek feltárni. Itt most mi általánosabb szinten beszélünk. De hecho, se habla, están las cross-cutting eh, dentro del FP7, pero no... Az FP7-es megvan, viszont ez nem helyez kellő hangsúlyt arra, hogy az ilyen technológia transfert egyértelmű kérdésekben eh, szorgalmazza. Az ipar esete egy teljesen más világ. Egyelőre, és most Inem úrnak szeretnék válaszolni, a K plusz F kiadások megtakarításáról beszélt. Mi nem azt javasoljuk, hogy takarékoskodni kéne a K plusz F költségekkel. Sőt, éppen ellenkezőleg, ha el akarjuk érni a célokat, akkor többet kéne befektetni ezen a területen, viszont optimalizálásra van szükség és nem megtakarításákra. Nagyon szépen köszönöm. Rendkívül sok kérdést hallottunk, sok választ. Nagyon szépen köszönöm a hölgyeknek, és köszönjük az előadóknak, a kollégáknak, és mindenkinek kellemes estét kívánok. Holnap pedig folytatjuk az ülésünket. Viszontlátásra és jó estét!